Az elnök. Eh, buenos días, kollégás. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Kedves kollégák, megkezdjük ma délelőtti ülésünket. Első napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a Nemzeti Bér és Nyugdíj Megállapítási Mechanizmusok tiszteletben tartása címmel. Johannes Hahn Biztos úr képviseli bizottságot, üdvözöljük szeretettel Hán urat. Biztos úr, köszönöm, hogy részt vesz ezen a vitán, és meg is kapja a szót, hogy leadja a bizottság nyilatkozatát. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon szépen